Néhány perces késésben vagyunk. 10 óra elmúlt már 8 perccel, ha jól látom. Azt javaslom, hogy foglaljanak helyet, és kezdjük el az ülést. És az ülés kezdetén kérnék mindenkit, hogy vegye fel a fejhallgatóját, ugyanis néhány szó erejéig a tolmácsok szeretnének önökhöz szólni. A tolmácsok szeretnének néhány szót szólni hozzánk. Kérnék ezért mindenkit, hogy vegye fel a fejhallgatóját és a tolmácsok tájékoztatják hallgatóikat, hogy az egyoldalúan rájuk kényszerített új munkakörülmények miatt munkaügyi vitában állnak a vezetőséggel. Több kompromisszumos javaslatunk ellenére vezetőink harmadik hete nem keresik velünk a kapcsolatot problémáink közös megoldása érdekében. Több kollégát számos kabinban a mai ülésen a sztrájkjoguk gyakorlásától megfosztottak és munkavégzésre köteleztek. A szolidaritás jegyében a többi kabin úgy döntött, hogy a mai ülésre tervezett munkafelfüggesztésre nem kerül sor. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mai ülésen túlmunkát nem végzünk, a tolmácsolás pontosan 12 óra 30-kor leáll. Should finish, um, precisely at... Ez azt jelenti, hogy 12 óra 30-kor be kell fejeznünk az ülést. Ez azt jelenti, hogy 12 óra 30-nál nem maradhatunk tovább. Köszönöm szépen. Köszönöm a bejelentést. Most pedig a szavazásra térünk át. Először is egy teszt következik, egy próbaszavazás. Megnyitom a szavazást, és azt kérném önöket, hogy nyomják be a gombot. Yeah. And I close the vote. Lezárom a szavazást. Azt hiszem, hogy minden működik, minden rendben van. És most következik a szavazás. Először is az első napi rendi pont, amelyről szavazunk, az Unió védelmi iparának versenyképességét és innovációs képességét támogató fejlesztési program. Az előadó François Grostet. Az ideiglenes megállapodásról szavazunk amelyet intézményi tárgyalások eredményeképpen értünk el. Név szerinti szavazás következik. Megnyitom a szavazást. And I... És lezárom a szavazást. A néppártból egyel többen szavaztak. Rendben, most már rendben van, tökéletes. Lezárom a szavazást. 47-en szavaztak igennel, ami azt jelenti, hogy elfogadtuk a javaslatot. Gratulálunk az előadónak ezért az eredményért. A következő vélemény, amelyről szavazunk, az Európai Nagy Teljesítményű Számítástechnika Közös Vállalkozás. Balcsitis kolléga, Zigmantas Balcsitis az előadó. 65-ös módosító mellett kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elutasítva. 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 67-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 88 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 89 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 97 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ha jól látom, de kérem emeljék fel a kezüket. Egyértelműen 98 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 4A mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 107-es mellette ellene ellenőrizzük a 107-es módosítót. Lezárom a szavazást. A néppártól megint egyel többen szavaztak. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 108-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 109 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 110 mellette ellene ellenőrizzük. 110-es. a néppártól megint egyel több képviselő szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 114 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 115 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 116 mellette, ellene elfogadva, 117 mellette, ellene elfogadva, 119 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 120 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 121 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 122 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 123 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 124 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 125 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 126 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 127 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 128 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 129 mellette, ellene ellenőrizzük 129-est. 129, lezárom a szavazást. Elutasítva. 130 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 135 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 16 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 18 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 19 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 20 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 22 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 23 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 24 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 25 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 26 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 26-ost. 26-os. Bezárom, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 31 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 33 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 41 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 42 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 48 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 52 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 53 mellette, ellene ellenőrizzük az 53-ast. Lezárom a szavazást elutasítva, 4-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 54 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 60-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 62 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. És a zárószavazás következik, az elfogadott módosítókról név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok az előadónak. Most pedig következik a következő jelentés, a 11-es pont. A tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása. Az előadó Claude Turmes. aki utoljára van itt a szakbizottságunk ülésén. Kaja Kallas szintén utolsó alkalommal van itt. Tudják, hogy a mandátumunk kezdete óta, négy éve tehát, 11 kollégát delegáltunk miniszterként különböző kormányokba, tehát itt minisztereket produkálunk, ezt nem szabad elfelejteni. Ha valaki miniszter szeretne lenni a kormányában, akkor az ITRE bizottságba kellene jönnie a következő ciklusban. Elég biztos vagyok abban, hogy nincs még egy olyan bizottság, ahonnan ilyen sok miniszter válik ki. Ezt ne felejtjék el. Nem a jövőről beszélek, nem a jövő miniszterelnökeiről beszélek, az egy más lapra tartozik az nyitván mindenki előtt, mindannyiunk előtt. Úgy látom, hogy egyetért velem. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Tehát a tisztes energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása, Kája és Claude, köszönöm az együttműködést. Wow. Wow, wow. You will meet at the council to discuss <laughs> all de természetesen a tanácsüléseken majd találkoznak, és reméljük, hogy akkor is a parlamentet fogják támogatni, bízunk minden régi kollégában, ezt ne feledjék. Rendben. 1, 32, 4, 17, 18, 19, 29, egyben mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Szóbeli módosító. Ellenvetés van? Nincs, akkor mellette? Azért jelentkezik, mert ö, ellenvéleménye van a szóbeli módosítóval, vagy már szavaz? Hát, hogyha vannak ellenvetések, több mint négy kolléga, akkor álljanak fel. Ki ellenzi a szóbeli módosítost, Jó, jó, akkor erről nem is kell szavazni. Akkor a 30-as következik mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 81 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 82-84 együtt, mellette, ellene. Ez nem volt egyértelmű, úgyhogy géppel fogjuk ellenőrizni. 82-84, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 31 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 83 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 85, 88, 94, 101, 133, 142 mellette, ellene, ellenőrizzük ezt az egész blokkot. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Harminchatos következik. Tehát, hogyha ezt elfogadtuk, akkor a 36-os következik. A hatodik oldalon mindenki menjen előre a hatodik oldalra a 36-os módosítóhoz. Tehát még egyszer mondom, hogy a 36-os következik a hatodik oldalon. Mindenki megtalálta? Tehát 36-os módosító. Lehet, hogy különbözőek az oldalszámozások, ötödik vagy hatodik oldal, 35-ös módosító mindenki megtalálta, akkor mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 106. Ellenőrizzük? Lehet, hogy mégsem álltak készen a szavazásra. Ellenőrizzük géppel. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 106 mellette ellene. Ellenőrizzük. A 106-ost ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 107 mellette, ellene. Ezt is ellenőrizzük. Kérném, hogy amikor készfeltétellel szavazunk, mindenki egyértelműen emelje majd föl a kezét, de addig is szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene. Ezt is ellenőrizzük. Egyes kompromisszum. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 37, 108, 109, 110, 111 együtt. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Száztizenöt, 119, 149, 154. Mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 122-es következik a tizedik oldalon. 122-es. 122-es. Százhuszonkettő. Mindenki megtalálta a 122-est? Rendben, akkor ki van mellette? Ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. A 38-ast visszavonták. 123 mellette, ellene, ellenőrizzük. 123-ast ellenőrizzük, a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom, elutasítottuk. 39 és 26 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 124 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 125 és 73 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 40 és 27, ezeket visszavonták. 126 mellette. Ellene. Ezt ellenőrizni fogjuk. 126 a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 127, 128, 76 mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 41 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 129 és 71 mellette, ellene, ezt ellenőrizni fogjuk. 129 és 71, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Egyel több a néppárti szavazat, mint lehet. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 130 mellette, ellene. Ellenőrizni fogjuk. 130, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 131 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, elutasítottuk. Egyértelműen elutasítottuk. 42 mellette, ellene, tartózkodás, nem is emelik fel rendesen a kezüket. 42-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 132 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hármas mellette, ellene, ellenőrizzük. Hármast ellenőrizzük, szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elutasítottuk. 49 mellette. Ellene. Ezt is ellenőrizzük. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 51 mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk 52 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 5 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk mindenkit kérnék, hogy tisztességesen emelje fel a kezét, mert így nem tudunk számolni. Az ötöst fogjuk most ellenőrizni, a szavazást megnyitom. Ha nem emelik fel tisztességesen a kezüket, nem látom a szavazatokat. Az ötösnél járunk, lezártam a szavazást, elutasítottuk. Hatos. Hat. Mellette. Ellene. Tartózkodás, elutasítottuk 53 mellette. Ellene. Ellenőrizzük az 53-ast. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Hetes mellette. Ellene. Ezt is ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Nyolcas mellette, ellene, Úgy gondolom, hogy elutasítottuk, de azért ellenőrizzük a szavazást, megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 10-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk ugyanazzal a többséggel 11 mellette, ellene. Ezt fogjuk ellenőrizni, tehát még a 11-esnél járunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk nagy többséggel, 12 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 54 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 55 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 14 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 56 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 61 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 16 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 65 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 63 mellette. Ellene. Ellenőrizzük? Visszaugrunk a 63-ashoz, visszagondolunk a 63-ashoz, és géppel fogjuk ezt ellenőrizni. Tehát 63, igen, a szavazást lezárom, elutasítottuk. Hatvankettes géppel szavazunk, a szavazást lezárom, elfogadtuk. 64 mellette ellene, tartózkodás elutasítottuk 68 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 69 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 70 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23 mellette, ellene. A négyes kompromisszumot fogjuk ellenőrizni, a szavazást megnyitom. Még egyszer kérem, hogy amikor kézzel szavazunk, emeljék fel a kezüket, de most a négyes kompromisszumot ellenőrizzük géppel, a szavazást lezárom. Ezt tényleg elfogadtuk, mint ahogy láttam is. 23 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 23-ast, ellenőrizzük a szavazást, megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 24 mellette. Ellene. Ezt is ellenőrizni fogjuk. A szavazást megnyitom. A 24-est ellenőrizzük, a szavazás nyitva. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 25 mellette. Ellene. Ezt is ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. 25-öst ellenőrizzük. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 28 mellette, ellene, ellenőrizzük ezt is, a 28-ast ellenőrizzük. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. A 78-as következik. Első rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Eléggé megosztottak vagyunk, úgyhogy a 78 első részét ellenőrizzük most. A szavazást lezárom. Ó, nem is vagyunk megosztottak, hatalmas többséggel elfogadtuk. 50, 9 arányban második rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 80-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Végszavazás következik, ez ugye géppel történik, a szavazást megnyitom. A szavazást megnyitottam. A szavazást lezárom. Lezárom. Itt látható a végeredmény. Elutasítottuk, akkor lépjünk tovább. Turvász úr, ügyrendi pont? hát most már visszautasították ezt a szöveget úgy, ahogy van, úgyhogy nem tudom a nevemet róla visszavonni, de azt szeretném elmondani, hogy mi történik majd az Európai Unióval, hogyha a tiszta és energiahatékony járműveket elutasítjuk? Lehet, hogy elvesztettem a varázserőmet, és nem tudok már ilyen elveszett helyzetekben szavazást nyerni. Lehet, hogy ez a probléma az egész Európai Unióval. Hát köszönöm szépen a szavazás végeredményét minden esetre. Köszönöm szépen, Turmes úr, kedves Claude. Akkor most tovább lépünk. Jelentéstervezet elfogadásáról van szó. az Európai Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektekről van szó, a 250 per 2014 visszavonása a jelentéstevőnk Barbara Kappel, és blogban szavazunk az egyes és a kettes módosítóról mellette, ellene. Oda van írva, hogy név szerinti szavazás. Ó, igen, mondja az elnök, valóban oda van írva, igazuk van. Elnézést kérek, megnyitom a szavazást ugyanis itt egy bizottsági javaslat visszautasításáról van szó, tehát muszáj géppel szavazni, szavazzanak. A szavazást lezárom, elutasítottuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A végszavazás természetesen géppel történik. A szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. Elfogadtuk, és gratulálunk. az egyes módosítás következik, USA, Európa, Memorandum of Cooperation. Paxas úr az előadónk egyetlen szavazás géppel. A szavazást megnyitom. Ugyan roll call vote, az azt jelenti, hogy géppel szavazunk, tehát így is teszünk. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. A következő témánk ismét Rolandas Paxas nevéhez fűződik. Az Európai Unió és az USA kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás meghosszabbítása. Egyetlen szavazás, géppel szavazunk, a szavazást megnyitom. És most a szavazást lezárom. A szavazást lezártam tehát, az eredmény körülbelül hasonló, elfogadtuk, gratulálunk, és akkor nézzük az utolsó szavazati napirendi pontot. Az EU és az afrikai és madagaszkári léginavigációs biztonsággal foglalkozó ügynökség között. Ó, hát az előadó Jerzy Buzek, remek, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Köszönöm szépen, elfogadtuk, véget ért a szavazás. Köszönöm, kedves kollégák, és mindenkinek szeretném elmondani, hogy nagyon sok napi rendi pontunk van még, és július 10-e előtt minden egyes jelentés tervezetet le kell zárnunk. Ez nagyon sok munka még a keretprogramnál július 19-e határidő, de az összes többinél, az összes többi jelentéstervezetnél július 10-e a határidő, és ezek mind igen fogas kérdések. Okay. Uh, we will go to the next point of our agenda in Köszönöm szépen. Áttérünk a következő napi rendi pontunkra, kb. három perc múlva. Addig is maradjanak itt. Remélem, hogy mindenki velünk marad továbbra is. So, ladies and gentlemen, uh, sorry, uh, uh, let me say, uh, uh, welcome to... Tisztelt kollégák, köszöntöm Dominik Krisztorit, aki állandó vendégünk itt az Európai Parlamentben, úgyhogy uh, semmi különleges nincs is abban, hogy most ellátogatott hozzánk. Köszöntöm. A következő napirendi pontunk a hálózatfinanszírozási eszköz után egy tájékoztatás lesz a tárgyalásokról. Ez az utolsó napirendi pont lesz, még az ebédszünet előtt. És kollégánk Miroslav Poche, ő az, aki tájékoztatást ad nekünk arról, hogy az energiahatékonyság kérdéskörében, hogy alakulnak a tárgyalások, de lehet, hogy nincsenek naprakész információik e tekintetben. Az energiahatékonyság témája majdnem lezárult, nem sikerült a plenárison lezárnunk a Strasburgi ülésen. Éppen ezért el kellett napolnunk ezt a témát de kollégánk Miroslav Poche itt van velünk, és állandó tárgyalásokat folytat a tanácssal. Éppen ezért számára az a megfelelő, az lenne a megfelelő, hogyha szólhatna már most néhány szót a tárgyalásokról, nem pedig egy órán belül, ugyanis aztán szeretne visszamenni a tanácsba, hogy folytassa a tanácssal és a bizottsággal a részletek megvitatását, ugyanis szeretnénk a tárgyalásokat 7 óra előtt lezárni, méghozzá ma este 7 óra előtt, ugyanis ma este 7 órakor kezdjük el a kormányzás témáját, éppen ezért az energiahatékonyságot addig le kellene zárnunk, tehát este 7 óráig, még mielőtt áttérnénk a másik kérdéskörre. Ez azt jelenti, hogy nagyon kevés az időnk. Természetesen a megújuló energiákról folyik a tárgyalás. Blanco López kollégánk, aki illetékes a megújuló energiaforrások témájáért itt van velünk. Itt lesz még néhány tisztázandó kérdés. Most azonban Miroslav Poche következik. Ennek semmi köze nincs a VB-hez, annak, amit itt megvitatunk. Miroslav, elkezdenéd? Röviden tájékoztas kérles, ben, kérlek bennünket, hogy arról, hogy, hogy eh, hol tartanak a tárgyalások egy percben, két percben. Köszönöm, tisztelt eh, kollégák, és azt is szeretném megköszönni, hogy eh, előbbre hoztuk ezt a napirendi pontot. Röviden arról, hogy hol is tartunk most. Örömmel fogadjuk azt a megállapodást, amely technikai szinten, szinte minden technikai és politikai kérdésben elértünk és nagyra értékelem a parlament tárgyaló csapatának az erőfeszítéseit, és azt is, hogy a bizottság késznek mutatkozott a kompromisszumra. Három tisztázandó kérdés van. Az EU célkitűzésének szintje a hetes cikkben, illetve a rendelkezések a harmadik cikkben a primer, illetve végső energiáról. Az elmúlt hetek során, miután Június 11-én az energiaügyi miniszterek üléseztek, mindkét intézmény álláspontja közeledett egymáshoz, és elérhető közelségbe került a kompromisszum, de sajnos a végső megállapodást nem sikerült megtalálni, ugyanis ez még nem vált valóra, de mindkét intézmény komoly lépéseket tett egymás felé, és elérhető egy olyan kompromisszum, amely által elfogadható lehet mindkét intézmény számára a politikai kérdésekre talált megoldás. Most a beszédemet követően azonnal kezdetét veszi az újabb forduló, és remélhetőleg kellő ambíciót tudunk tanúsítani az EU célkitűzések, illetve a hetes cikk esetében is. A 35,5 vagy 30 százalék lehet az elérhető szint. Mindkét intézmény egy új felülvizsgálati záradékot vezetne be, ami azt jelenti, hogy 2020-23-ban növelhető a cél, az elérhető célok szintje, remélhetőleg az éves megtakarítások témájában megoldást találnunk. Ez az a szint, amelyet a tagállamoknak a 2020 utáni időszakban el kell érniük. 0,71% a reális megtakarítási szint, remélhetőleg nagyra törőbbek lehetünk, és 0,8 és 0,9% közti megtakarítási szintben tudunk megállapodni. A parlament és a tanács álláspontja közti különbség csekély, ezért reménykedek abban, hogy ma le tudjuk zárni a tárgyalásokat, aminek köszönhetően a másik anyag kapcsán is lezárhatjuk a vitát. Elnök, Ebből látható, hogy három dosszié van terítéken ma, a kormányzás, a megújuló energiaforrások és az energiahatékonyság, és ezek közül hármat szeretnénk lezárni ma este, vagy esetleg holnap hajnalban 5 órakor, vagy talán 4 órakor, hajnali 4 órakor. Kivárjuk a tárgyalások végét mindegyik esetben. Ma, ma este, vagy holnap reggel, és június 27-én elkezdjük az elektromos energia piacának megvitatását, talán a gáz irányelvet is 28-án. Az acer pedig már az osztrák elnökségre marad még a hónap vége előtt, tehát az osztrák elnökség, ha, rem, ha remélhetőleg júliusban elkezdi ezt az anyagot, mert azt kértük, hogy még júliusban kezdjék el. Az ACER, illetve a felkészültség a régebbi témák, amelyek a napirenden vannak, Energia Unió, ez a gáz irányával együtt, szintén részét képezi ugye az Energia Uniónak. A lényeg az, hogy a tárgyalásokat, ha lehet novemberben, a költségvetési kérdésekről is el kell kezdenünk, és 12 jogalkotási javaslat vár arra, hogy tárgyaljunk róluk december elején, az osztrák, majd azt követően a román elnökség során szeretnénk ezeket megtárgyalni, és az Energia Unióval kapcsolatos összes anyagot minél hamarabb szeretnénk lezárni, máskülönben nem fogunk tudni megbírkozni a költségvetési felelősségünkkel. Ez nagyon fontos. Miroszláv, köszönöm szépen, nagyon sok sikert kívánok neked és a kollégáknak is, Blanco Lópeznek is. Turmes kolléga ma 7 órakor, ugye a kormányzási kérdéseket fogja irányítani, és keményen dolgozunk, hogy még ma vagy holnap hajnalban lezárhassuk ezt a témát. Most pedig a 16-os napi rendi pontra térünk át, az Európai Hálózat finanszírozási eszköz az energia területén, az ugyanon elfogadott jogalkotási programok részeként, amelyek az MFF-hez kapcsolódnak. Dominik Krisztóri főigazgató fogja ezt a témát felvezetni a következő 2021 és 27 közti időszakra nézve az Európai Bizottság azt javasolta, hogy megújítsa a hálózatfinanszírozási eszközt, hogy az európai infrastruktúrális hálózatok közlekedés, energia és digitális hírközlés terén támogassa a projekteket. Ezek ugye részben a közlekedéshez is kapcsolódnak. Ami az energetikát illeti, 8,7 milliárdot különítettek el, ami nagyon sok pénz, majdnem 9 milliárd euróról van szó, hogy támogassuk a beruházásokat és előmozdítsuk az energiapiacot, a belső energiapiacot. A tiszta energia javaslatnak megfelelően, ami ugye a mi csomagunk, ahogyan azt néhány pillanattal ezelőtt említettem. A főigazgatót meghívtuk, hogy az energiára vonatkozó részét ismertesse ennek a javaslatnak, illetve részletes tájékoztatást adjon a fő súlypontokról. Főigazgató úr, ez egy nagyon fontos kérdés számunkra. Szeretnék tájékoztatást kapni arról, hogy mit terveznek, hogyan látják az európai hálózat finanszírozási eszköz alakulását a következő időszakra nézve, nagyon fontos ez számunkra, hiszen az Energia Unió, Digitális Unió, de mindenek előtt az Energia Unió kérdéskörét szeretnénk lezárni. Parancsoljon öné a szó. Thank you very much, Mr. President, members of parliament. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, tudják, hogy teljes gőzzel azon dolgozunk, hogy Európában létre jöjjön a leghaladóbb szabályozási keret az energiapolitika számára az Európai Parlament támogatásával és különös tekintettel az önök szakbizottságának támogatásával próbáljuk ezt a célt elérni. Ugyanakkor az is fontos, hogy szem előtt tartsuk, hogy a szabályozási keret, valamint az energetikai infrastruktúra kéz a kézben kell, hogy járjon majd, hogy nem lehetetlenség fontos eredményeket elérni úgy, hogy a szabályozási keretet és az energetikai infrastruktúrát ne kezeljük egyként, és ez azért is fontos, fontos ez akkor is, amikor a különböző energetikai prioritásokat kezelik, mint az energiállátás biztonságával foglalkoznak, hiszen mindannyian emlékeznek minden bizonyal a 10 évvel előtti, 10 évvel ezelőtti helyzetre 2009-ben, amikor kivontakozott a nagy válság és a diversifikáció az, energetikai, bizt, az energiállátás biztonsága szempontjából fontos volt. Fontos volt, hogy megbírkozzunk a kihívásokkal, amelyek mindenek előtt Közép- és Dél-Kelet-Európában jelentkeznek, de Észak-Európa keleti részein is és azt kell mondjam, hogy ez nagyon fontos a versenyképesség szempontjából is. Elmondhatom, hogy egy jól integrált hálózat több versenyt is jelent, és ezzel egyidejűleg versenyképesebb árakat, ami szintén nagyon fontos. Ugyanakkor ez igaz akkor is, hogyha a fenntarthatóságot tartjuk szem előtt, különös tekintettel azt a kihívást, hogy hogyan tudunk, hogyan tudjuk a megújuló energiaforrások nagyobb arányát integrálni a rendszerbe, ez a piac, és az ellátás biztonsága szempontjából is fontos. Hagyj jegyezzem meg azt is, hogyha Portugália márciusban több mint 100%-ban állított elő megújuló energia, forrásokból energiát, ha a hálózatot nem menedzseltük volna Spanyolországgal együtt, a hálózat stabilitása szempontjából ez nagy nehézségeket, problémákat jelenthetett volna. Ezen aspektusokra való tekintettel az Európai Bizottság egy új hálózatfinanszírozási eszközt javasolt, egy új költségvetéssel, amely 8,65 milliárdot különít el az energia számára. Ez a jelenlegi CEF költségvetésének majdnem a dupláját jelenti, de azt kell mondjam, hogy ez egy olyan javítás, amelyre nagy szükség van. Természetesen itt az ideje most annak, hogy ismét átvizsgáljuk a prioritásokat. Beszédem kezdetén utaltam arra, hogy a gáz helyzet milyen, a a kapcsolatos helyzet milyen nehéz, és hogy nagy szükség van egy megfelelő diversifikációra. Az útvonalak, illetve a szolgáltatók tekintetében is. A gáz infrastruktúra hiányzó láncszemeinek pótlása, konszolidálása is fontos, és nagy hangsúlyt helyezünk az innovációra is de az új prioritás mostantól kezdve az um, elektromos energiával kapcsolatos projektek felé fordul, és a megújuló energiával kapcsolatos projekteket is szeretnénk támogatni, amennyiben azok határon átnyúló jellegűek. Ez azt jelenti, hogy ezentúl nagyobb hangsúlyt tudunk helyezni a különböző erőfeszítéseinkre, és a jövőben a költekezés a hiányzó kapcsolódási láncszemek pótlására kell, hogy összpontosuljon. Azt kell mondjam, hogy még mindig van tíz tagállam, amely nem éri el az interkonnektivitás 10%-os szintjét Európában. Ennek következtében rendkívül fontos, átgondolnunk ezt a helyzetet, és szem előtt kell tartanunk azt a tényt is, hogy mi vagyunk az az gazdasági térség Európában, amely eléri a 30%-os megújuló energiaszintet. Az elkövetkezendő 10 évben ez az 50%-ot is meghaladhatja. Ennek következtében egyre nagyobb lesz az elektromos áram importjával és exportjával kapcsolatos igény is, hiszen tudjuk, hogy ez összefügg bizonyos országokban a kapacitás változásával, hiszen egyes országokban a vízenergia vagy a szélenergia, a az offshore vagy onshore energia nagyobb szerepet tölt be. Az elemzésünk nagyon egyértelmű következtetésre jutott. Nem fogunk a, nem fogjuk támogatni a határon átnyúló elektromos energia kereskedelmet ebben az összefüggésben. Bizonyos elfogadhatatlan helyzeteknek véget kell vetnünk. Ez vonatkozik arra, hogy még mindig van három tagállam, amely az orosz hálózattól függ, még most is 2018-ban. Ezek az országok 2004-ben csatlakoztak az Európai Unióhoz, és most egy nappal éve azon dolgozunk a balti országokkal és Lengyelországgal, hogy megtaláljuk a megfelelő opciót, annak érdekében, hogy az orosz hálózattól kevésbé függjenek ezek a balti országok, és egyre inkább a kontinentális hálózathoz kapcsolódhassanak. Ez egy nagyon fontos prioritás. De minden bizonyal tudják azt is, hogy milyen sajátos helyzetben vagyunk, azzal az energia szigettel, amely az ibériai félsziget. a viszkájai projekt végrehajtása lehetővé fogja tenni azt, hogy az interkonnektivitás Spanyolország és Franciaország között elérhesse a 8%-os szintet. Szeretnénk minél hamarabb egy találkozót szervezni a francia elnök, valamint a spanyol miniszterelnök, a portugál miniszterelnök és az Európai Bizottság részvételével, de ezek nagyon fontos kérdések, és meggyőződésem, hogy továbbra is az a célunk, hogy az interkonnektivitást növeljük, nem csak a 10%-os szintig, 2020-ig, hiszen gyakorlatilag ezt a szintet addigra minden tagállam eléri, néhány kivételével, de szeretnénk a 15 százalékos szintet is elérni, ami egy nagyon lényegi lépés lesz. De, ahogyan említettem, teszünk egy további javaslatot is, reagálva a parlament elvárására, amelyet a március 14-i állásfoglalásukban fogalmaztak meg, azt javasoltuk, hogy az új CEFET kiterjesztjük úgy, hogy a megújuló forrásokkal kapcsolatos határon átnyúló projektekre is kiterjedjen. Tudják, hogy az új megújulókra vonatkozó irányelvünkkel, az előadó és mások támogatásával egy nagyobb piacot szeretnénk teremteni, egy olyan piacot, amely túlmutat a nemzeti határokon, hiszen a költségek csökkennek, és a megújuló energiaforrások költségének csökkenése nagyon látványos volt, főleg az elmúlt két évben, amikor két és fél évvel ezelőtt az északi-tengeri kezdeményezést elkezdtük, akkor megavattonként 150 e, euró volt az energia, a szélenergia ára. Néhány két évvel és néhány hónappal később a költségek kb. 60 euró per megawattos szinten mozognak. Tehát hosszú távon kell az energetikai kérdésekről beszélnünk, és most egy olyan helyzetben vagyunk, amelyben az innováció, illetve az ipari alapú tiszta energia jól szemlélteti azt a képességet, hogy valóban versenyképes megközelítést tudunk kidolgozni a megújuló forrásoknál, Ez igaz a napenergiára, és egyre inkább igaz a energiára is. És Európa nem feltétlenül tudja megőrizni ezt a versenyképes pozícióját, ez kulcsfontosságú, de ez a célunk, ez alapján szeretnénk dolgozni. Regarding the implementation of that in uh, uh the following month, but uh, Várjuk a végrehajtás eredményeit a következő hónapokban, és reméljük, hogy meg lesz a kapacitás növelésére a lehetőség, hogy ebből az új lehetőségből mindannyian profitálhassunk. Természetesen ehhez magasabb szintű regionális együttműködésre is szükség van. Ami a regionális kapacitás mechanizmusokat illeti, ezek rendkívül fontosak. Ezek mindenhol folyamatban vannak az Európai Unióban. Az előbb mondtunk példákat, mondjuk Portugália és Spanyolország között, de említhetnék más példákat is, mondjuk Kelet-Európában vagy Közép-Európában. Ezek talán kevésbé ismertek, de nagyon sok tagállam a keleti vagy a közép-európai régióban ebből a szempontból már elérte a 2020-as célkitűzéseket. A balti országok szempontjából nagyon fontos tárgyalás zajlott Katowicében, és tulajdonképpen Délnyugat-Európában is működnek már ezek az együttműködési lehetőségek. Tehát az eszközeink megvannak, és a bizottság természetesen továbbra is figyelni fogja az eseményeket az MFF kapcsán, és szoros kapcsolatban maradunk, hogy a prioritásokban továbbra is meg tudjunk egyezni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. A CEFES előadónk Virkunen asszony, most neki adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönjük szépen Risztori főigazgató úrnak, hogy eljött ide és megtartotta ezt a prezentációt. Rendkívül fontos ez a program az ITRE szakbizottság számára, és természetesen az egész Európai Unió számára. Mindannyian munkahelyteremtést, gazdasági fejlődést szeretnénk itt Európában elérni, és ehhez nagyon fontos a CEF. A félidős felülvizsgálatnál járunk, és úgy tűnik, hogy ezen a területen elég sikeres volt ez a program. Most a digitalizációra és az energia unióra próbálunk majd koncentrálni, de együttműködünk a közlekedési szakbizottsággal is, és közös jelentést fogunk majd írni, tehát a TRAN és az ITRE közös jelentést fog elkészíteni ebben a témában, ami úgy gondolom, hogy rendkívül érdekes lesz. Az egyik prioritás itt a parlamentben és az ITRE-ben is az Energia Unió megvalósítása. Az Európai Uniónak fenntartható és hatékony, jól működő energia belső piacra van szüksége. A prioritások szempontjából a főigazgató úr már elmondta a beszámolóját, és ez tulajdonképpen egy hullámhosszon van azzal, amit itt az itrében mi is elmondtunk. Egyetlen lehetőséget sem hagyhatunk ki, nem szalaszthatunk el, hogyha valódi energiapiacot szeretnénk megvalósítani, és valódi energiauniót szeretnénk megvalósítani. A kereszt ágazati megállapodások és sémák szintén nagyon fontosak a CEF-en belül, mondjuk az energia, a közlekedés és a digitalizáció között. Ezen kívül az intelligens hálózatokat, az alternatív üzemanyagot, az 5G-t a közlekedési hálózatokban, az automatizált és hálózathoz kötött mobilitást szintén ide kapcsolnám, sőt, még a kiberbiztonságot is. Ezek azok az ágazatok, amelyek tulajdonképpen a mobilitásról, a digitalizálásról, vagy az energiáról szólnak, ezeket mind össze kell fogni, és egy ilyen ágazatokon átnyúló megközelítést kell alkalmazni. Mi itt az ITRE szakbizottságban a bizottság prioritásait tudjuk támogatni ennek a csomagnak az esetében. Úgy gondoljuk, hogy igen, intenzív munkahetek várnak, már rá, várnak majd ránk, ugyanis a a tranos társelőadommal három-négy hétre van szükségünk a jelentés elkészítéséhez, és aztán meg itt van a nyári szünet is, de szeretnénk mindenképpen hatékonyan dolgozni, hogy ősszel már meglegyen az a szöveg, amit munka alapnak tekinthetünk. Úgyhogy amit most elmondok, az tulajdonképpen a kollégám véleményét is tükrözte, és természetesen várjuk a főigazgató úrral folytatott jövőbeli párbeszédeket is az ágazati képviselők nagyon komoly igényeket támasztottak, sok tagállamban vannak még hiányzó láncszemek, például az energiabiztonság megvalósítására. Reméljük, hogy ezeket eh, a hiányosságokat minél hamarabb meg tudjuk majd szüntetni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Most az árnyék jelentéstevőknek adok szót, Kuprántri asszonynak, a szocialisták nevében parancsoljon. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes és jövőbe tekintő javaslatról van szó. Szeretnék ezért köszönetet mondani a bizottságnak. Mint ahogy elmondta az előadó is, a digitális kérdésekről egy kicsit többet kellene beszélni, hogy ez az egész tényleg csomaggá nője ki magát, és ugye a tranos kollégák szempontjából pedig a közlekedési kérdések lesznek majd nagyon fontosak. a jövő évben ugye a Párizs utáni cselekvési tervek kidolgozásának szempontjából nagyon fontos a fellépésünk. Mindenkinek tudnia kell azt, hogy az Európai Unió nem adja fel, és a klímaváltozási kérdésekkel kapcsolatban fel kell gyorsítanunk és meg kell erősítenünk a munkát. A 25%-kal természetesen kell foglalkoznunk, és nyilván most meghallgatom majd a kollégákat, és az egész parlament véleményére kíváncsiak vagyunk. A határokon átnyúló megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos kérdések fontosak, ugyanis ezek is ugye helyi energiának számítanak. Az ezzel kapcsolatos infrastruktúrális és hálózati kérdésekkel szintén foglalkozni kell. Ami a prioritásokat illeti, hogyha látjuk a számításokat, és látjuk azt, hogy hogyan jön létre, vagy keletkezik az energia, utána ezt hogyan használják fel, mondjuk egy valahonnan érkező elektromos áram vagy energia a közlekedésbe kerül, utána az ennyi és ennyi kibocsátással jár, tehát mindezek a számítások rendkívül fontosak és elősegítik a munkánkat. Természetesen nem csak a közlekedésről kell beszélni, hanem mondjuk a fűtésről is, hiszen hogyha a fűtési rendszerek továbbra is foszilis és szennyező energiákkal valósulnak meg, akkor túlzottan lassú lesz a célkitűzések megvalósítása. Az energia, tiszta energia csomag első része már elkészült, és reméljük, hogy a parlament és a tanács gyorsan előre tud majd lépni ebben a kérdésben. Aztán itt vannak a regionális energiapiacok, ezek tudjuk, hogy jól működnek, például a balti államokban ezek remekül működnek, Észtországban csökkentek az árak, és az energiabiztonság növekedett, úgyhogy ez mindenképpen remek példa volt, és reméljük, hogy sikeres lesz a további együttműködés is. Az ECR nevében Cseszek úr, jelent, elnyék jelentést a kapszót. Köszönöm. Elnök úr, én is köszönetet szeretnék mondani a főigazgató úrnak ezért az elemzésért, amelyet bemutatott. Először is a bizottságnak szeretnék gratulálni, hogy próbálta a költségvetést ugyanazon a szinten tartani, mint korábban. Tudjuk, hogy a több éves pénzügyi keretet nagyon szorosan nyomon kell követni. A CEF 1 volt a leghatékonyabb eszköze a bizottságnak, ezt meg kell őrizni. Ez egy nagyon fontos program, rendkívül fontos infrastruktúrális elemekkel ezt erősíteni kell. Említenék egy nagy projektet, amely a CEF-et használja, és ez a balti földgáz vezeték. A Nord Stream 2-ről beszélünk, illetve az orosz gáztól való függőségtől, ezért más EU-s projekteket is nagyon erősen kell támogatni. Lenne kérdésem hogy főigazgató úr. Sokat beszélünk az elektromos mobilitásról, és a vita mindig ugyanazokkal a kérdésekkel végződik egyrésztről. Először az infrastruktúrát kell -e kiépíteni ezen járművek számára, avagy azzal kellene kezdeni, hogy elektromos autót gyártunk. Én meg vagyok győződve arról, hogy mindenek előtt a töltőállomások hálózatát kell kifejlesztenünk. Természetesen az ilyenfajta megoldások piaci bevezetését a lehetőségekhez mérten meg kell egyszerűsíteni, de hogyha a bizottság legutóbbi elemzését olvassuk, azt állapíthatjuk meg, hogy a tagállamok túl keveset tettek ezen a területen, és a főigazgató úr is említette ezt előadásában. Ez az egyik szempont, amivel foglalkozunk el, mégpedig a költségek kérdése. A köz- és magánberuházásokat hogyan lehet ösztönözni a töltőállomások kiépítésében? A második kérdés a szinergiára vonatkozik. Ki tudja fejteni, hogy mit tettek annak érdekében, hogy az ágazatokon átnyúló szinergiai hatásokat ki lehessen aknázni a több éves pénzügyi keretben. Többet szeretnék tudni az intelligens hálózatokról. Ezek ugyanis nagyon fontosak a helyi ellátás biztonsága szempontjából, különösen, hogyha az energiafogyasztási csúcsokra gondolunk, amelyek az elektromos járművek használata okán adódnak majd. Azt is szeretném tudni, hogy a bizottság, a CEF és más alapok ö, interakcióját, mint például az Invest Europe vagy a Horizont ö, hogyan képzeli el. A következő kérdés a hálózatok interakciója a balti államok és Lengyelország között. A CEF-et hogyan lehet itt alkalmazni, hogy erősödjék az interoperabilitás. És az utolsó nagyon lényeges kérdés, terveze a bizottság a, tervezi azt, hogy az állami földgáz hálózatokra is összpontosít, hogy a túlterhelést el lehessen kerülni. A megújuló energiák magas részaránya miatt gyakran fellép ez a probléma egy-egy államban. Köszönöm. Elnök, köszönöm ezeket a kérdéseket, észrevételeket. Most az Alder részéről Péter Zen kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönjük Dominiknak a megjegyzéseket. Nagyon örülök, hogy itt van a mai napon, és annak is örülök, hogy a párizsi megállapodásra koncentrálunk. A CEF energia portfóliója most már 7,8 milliárd euróra növekedett. Ez valóban fontos. Tulajdonképpen a CEF már bebizonyította, hogy fontos kerete annak, hogy kanalizálja a, az állam és a magán beruházásokat. Tulajdonképpen az összes pénz 60%-a már a CO2 kibocsátásra összpontosul, és erre igen nagy szükség van. A határokon átnyúló energiainfrastruktúrák szintén elengedhetetlenek, hogy el tudjuk érni a megfelelő energiamixet itt, figyelembe véve a 2030-as célkitűzést, amiben már 22% megújulónak kell szerepelnie. És most szeretnék elmondani néhány kritikai jellegű megjegyzést. Hogyha hogyha 2050-ben valóban CO2 semleges társadalomban szeretnénk élni, akkor az energia, az elektromos áram infrastruktúrákat át kell alakítanunk. A 2017-es DG Energy jelentés eredményei szerint a teljes beruházások 55%-át kell az energia hálózatra fordítani, hogyha szeretnénk elérni a célkitűzéseket. A CEF rendelet 5. és 9. cikke kimondja, hogy delegált aktust kell elfogadnia a bizottságnak, amely kidolgozza a következő támogathatósági kritériumokat a CEF szempontjából. Tehát megvannak a jelenlegi kritériumok, amelyek a 14-es cikkben és a 2-es mellékletben szerepelnek a jelenlegi rendeletben, ahol nagyon sokszor szerepel a fosszilis energia. És az új kritériumoknak tükrözniük kell azt, hogy alacsonyabb CO2 kibocsátásra van szükség, illetve a párizsi elkötelezettségeknek is szerepelni kell ebben, valamint Ugye azt is figyelembe kell venni, hogy 2013 óta azért olcsóbbak lettek a megújuló energiaforrások. Úgy gondolom, hogy az Energia Unió ezek mentén kell, hogy megvalósuljon. Risztori úr, várom majd a kritériumok reformjával kapcsolatos megjegyzését, hogy ezek hogyan segítenek minket az új célkitűzések elérésében. Márceleszi kollégának adok szót a zöldek nevében. Köszönöm. Köszönöm szépen a főigazgató úrnak is a hozzászólását, illetve a magyarázatait. Azt hiszem, hogy ez a javaslat nagyon pozitív elemeket is tartalmaz, mint például a határon átnyúló projekteknél a megújuló energiaforrások felhasználása, vagy a szinergia hatások, illetve a különböző alapok közti kombináció, akár az FC, a strukturális alapok, vagy a horizont. Ugyanakkor van egy olyan rész is, amely több bírálatot érdemel. Úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság még mindig a gáz projektekre fókuszál túlzottan, ezt már annak idején is bíráltuk, ahelyett, hogy a közérdekű projekteket tartana inkább szem előtt. Aggasztanak bennünket a széndioksziddal kapcsolatos vezetékekkel tervezett projektek, az interkonnektivitás, amelyet javasolnak Viszkájában. Például elég sok a kétség az a kapcsolatban, hogy ez mennyiben megfelelő, illetve milyen anyagi költséggel járna Spanyolországra nézve, és a részvételet, az átláthatóság milyen lesz. Baszkföldön és Bordóban is, Franciaországban is vannak olyanok, akik ellenzik ezt a fajta interkonnektivitást. Volna néhány konkrét kérdésem is az ismertetett javaslattal kapcsolatban. Az első kérdésem a TEN-E rendelettel kapcsolatos. 2013-as ez a javaslat, de azóta megszületett a Párizsi megállapodás, tehát nem igazán értjük, hogy miért nem került sor ennek a rendeletnek a felülvizsgálatára, és miért nem igazították ki a Párizsi megállapodás fényében, hiszen ez teljesen megváltoztatja a helyzetet. Ezért szeretnénk tudni, hogy mikor és hogyan kívánják felülvizsgálni ezt a rendeletet. A második kérdésem, ugye az Európai Parlament, amikor a CEF legutóbbi felvizsgálatára sor került, jelezte, hogy a legtöbb projekt az elektromos folyosókra kell, hogy összpontosítson. Tudom, hogy szóban többször említették, hogy akár 90% is az ilyen fajta projektekre fordul, de igazából a bizottság javaslatában írásban semmi sem szerepel, amit hibának tartunk, hiszen egyértelműen le kell szögeznünk, hogy mi szeret, mit szeretnénk, illetve milyen szintet szeretnénk elérni, ezért ha lehetséges, akkor jó lenne, ha visszatérne erre a konkrét témára. A következő kérdésem pedig a climate mainstreamingre vonatkozik. Jónak tartjuk, hogy a 60%-ot oda írtátok, de szerintem ez nem kielégítő. 24 százalék, ez ugye nagyon fontos, ez volt az első olyan csúcs a Párizsi, ahol konkrét eredmények születtek, és az IPCC következő jelentése, amelyből kiderül, hogy nem haladunk még jól azon az úton, amelyet az 1,5 fokkal kapcsolatban kezdtünk. Szeretnénk, hogyha a climate mainstreaming 100%-os lenne szeretném, hogyha visszatérne erre is, mert nagyra törőek eh, szeretnénk lenni, és mi szeretnénk lenni az éghajlatváltozásoni küzdelem éllovasai, de ha erre törekszünk, akkor ezt be kell építenünk a javaslatba is. Köszönöm. Köszönöm szépen, meghallgattuk az árnyék jelentéstevőket, most Werner asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök úr, köszönöm Risztóri ezt a nagyon mély jelentést. 9 milliárd eurót rendelkezésre bocsájtani a CEFRE, ez valóban egy nagyon jó hír, és az energia terület, illetve az elektromos áram területére hivatkozóan azt mondta, hogy 10 tagállam esetében az interkonnexió aránya jóval 10% alatt van, ezt mindenféleképpen emelni kell. 15% hogy olyan kielégítő -e, ezt még meg kell vizsgálni, talán ez is túl kevés. Ugyanis az európai árampiacra tekintettel egy nagy likvid piacsal van dolgunk, és itt a kereskedelmet meg kell vizsgálnunk, amely határokon átnyúló módon működik. Itt az interkonnektorok összekapcsolása csak a fél igazság, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen hálózat van az egyes interkonnektorok mögött. A tagállamok készek-e vagy képesek-e arra, hogy áramot felvenni egy másik országtól, és elosztani egy másik tagállam felé, és hogyha megújulókról beszélünk, akkor decentralizált elosztóhálózatokra van szükség, ezeket még ki kell építeni, és itt nem elég kiépíteni az interkonnektorokat és rendelkezésre bocsájtani, hanem az azok mögötti hálózat is képes kell, hogy legyen arra, hogy felvegye az energiát, az áramot, és erre képes, készek kell, hogy legyenek a tagállamok. Egyes tagállamok hajlandósága még hiányzik ezen hálózatok további kiépítésére. És kérdés az, hogy az Európai Bizottság mit tehet, hiszen különben nagy kapacitás lesz a határokon, ugyanakkor nem tudjuk az energiát elosztani. Köszönöm szépen, Grosztet asszony parancsoljon. Köszönöm szépen. Először is gratulálni szeretnék Dominik Krisztolinak, aki figyelemre méltó munkát és nagyon hasznos munkát végzett számunkra. Az interkonnexiókról szólnék a tagállamokon belül, amelyek lehetővé teszik az energia jobb áramlását. Az, hogy ezek életképesek legyenek, ehhez a jövedelmezőségüket rövid és hosszú távon is biztosítani kell, költséghatékony elemzésekre van szükség a projekteknél, ez a központi jelentőségű a döntéshozatalnál. Talán tévedek, de úgy tűnik, hogy ezt a szempontot nem veszik eléggé figyelembe, el tudnám mondani hogy hogyan végezték el ezt a költséghatékonyság elemzést az európai projektek kiválasztásánál, és ön szerint nem kellene megerősíteni ezt az elemzést, mielőtt egy projekt felkerül a közös érdekű projektek listájára, hogy biztosak lehessünk abban, hogy a jövőben mutató projekteket finanszírozunk, amelyek valóban kifizetődőek. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök Blanco López kolléga. Muchas gracias. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy a hálózatfinanszírozási eszköz egy remek program, és ezt összekapcsolni az energiával még inkább szükséges, főleg ha ki akarjuk építeni az energiauniót, egy olyan energiauniót, amelynek célja az autonómia megerősítése, és éppen ezért a másoktól való függőség csökkentése. Ez az összekapcsolódás célja, ez az, amit az Energia Unióval kapcsolatban el szeretnénk érni, ez az a cél, amelyet kitűztünk magunk elé, amikor elkezdtük ezt a munkát, és Egyébként köszönöm is a bizottságnak, hogy lehetővé tette a megállapodásokat, például a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos irányelvnél, hogy előmozdítsuk a tiszta energiákat, hogy ezáltal előmozdítsuk az unió energetikai függetlenségét. Éppen ezért az utolsó pillanatban bevezettünk egy módosítást, amely által a szükséges összekapcsolódást biztosíthatjuk, úgy, hogy ezt az európai keretet és ebben a tiszta energiák használatát előmozdítsuk. Ez pedig csak megerősíti a célunkat, amely minden európai célja az, hogy autonómabbak legyünk, és előmozdítsuk, ösztönözzük a tiszta energiaforrásokat a jövőben. Karig Edward Marteo. Köszönöm szépen, Edvard Matero. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, Ristori úr. Én is örülök, hogy azt hallottam öntől, hogy a prioritások az interkonnekció, főleg az elektromos energia területén, az egy jó dolog, de ahogyan tudja, itt újra megkongatják a vész harangot, nem a COP21-ből vagyunk valamennyien. Kollégám szólt erről a közös érdekű projektek, csak a földgázra ö, helyezték a hangsúlyt. A francia szabályzók azt mondják, hogy például a romvölgyi földgázvezeték esetében már vannak túldimenzionált installációk, szerkezetek, tehát itt nem mindegy, hogy mire költünk, ki profitál az emberuházásokból, sem az európai polgárok, akik ezeket esetleg becsapjuk azzal, hogy rosszul használtuk fel a pénzüket, hiszen más prioritások léteznek, és a klímát sem óvjuk ezzel, hiszen ez, noha ez egy sürgősségi dolog lenne, vannak olyan tagállamok, amelyek a megújulók területén súlyos késedelemben vannak. Tudom, hogy ez nem az ön hatásköre, de talán a régiókhoz kellene közelebb lépni, amelyek sokkal innovatívabbak, vagy ambiciózusabbak, mint a központi kormányok, és ott lehetne még megújuló energiákat előállítani, illetve lennének erre lehetőségek, megfelelő finanszírozással. Köszönöm, Klott úr, ez következik. Köszönöm Dominiknak, a bizottságnak, teljes csapatának és Katarinának is ezeket a javaslatokat. Szerintem a fő problémánkat a kormányok jelentik, amelyek csökkenteni akarják azt, amit önök javasoltak, mégpedig a felére. Hogy ezt elkerüljük, ez két dolgot kell megtennünk. Az első dolog, és köszönetet mondok ezért a jelentéstevőnek Virkunen asszonynak, hogy megemlítette, ipari dimenziót kell adni az Európa, ABB-vel, Siemens-szel, startupokkal, az elektromos mobilitás területén vállal szerepet, és itt a jövő piacát kell megteremteni a szereplőknek, a digitális energiaterületen működőknek és a többi. A második legjobb eszköze annak, hogy megakadályozzuk, hogy a kormányok fellépjenek a javaslatok ellen, az az, hogy konkrétan fogalmazunk Spanyolország és Portugália. A zöld energia netto exportőrei Európa felé. Ehhez infrastruktúrára van szükség. A balti államoknak geopolitikai okok miatt arra van szükségük, hogy csökkentsék függőségeket Moszkvától, és Európához kapcsolódjanak. És az a jó hír, itt az utolsó projektet említem, és nagyon jó a lengyel kormány előre lépése, hogy lesz egy kábel Litvánia és Lengyelország között, és itt a tengeri szélenergia elektromos áramát lehet szállítani, és így össze lehet kapcsolni ezeket a hálózatokat, tehát a balti tengeren egy valódi interkonnektált hálózatot lehet létrehozni a tengerből nyert szélenergiával. Aztán Kelet-Európa, Románia szintén szélenergia potenciális exportatóra, de aztán ott van a Balti tenger is, és hatalmas lehetőségek vannak az északi tengerben e tekintetben. Tehát, hogyha Brexit megtörténik, Nagy-Britannia kilép, vannak dolgembenki projektek is, a nyílt tengeren, az északi tengeren öt ország tudja ott létrehozni ezeket az installációkat, itt 80 gigawatt szélenergia előállítására nyílik lehetőség, vagy zöld hidrogén előállítására. Tehát ezek konkrét projektek, ezek kelthetik fel a kormányok érdeklődését, és így lehet megteremteni a többséget, hogy továbbra is azon költségvetési keretek között maradjunk, amelyet a bizottság előirányzott. Stillo. Köszönöm szépen, Del Castillo asszony. Köszönöm szépen Dominik Risztorinak, hogy eljött ma. Az eddigi vitákban, amikor a módosítókat benyújtottuk az interkonnektivitás kapcsán, már hangsúlyoztam, és most szeretném hangsúlyozni a következőt. François azt mondta, hogy a költséghatékonyságot kell szem előtt tartani, értékelni, de úgy, hogy ezt hosszú távra vetítjük ki. Tehát nem csak az azonnali költséghatékonyságot kell megvizsgálnunk, hanem azt kell megnéznünk, hogy ez a jövőben hogyan alakulhat. És ebben az értelemben én úgy gondolom kulcsfontosságú az interkonnektivitás alakítását összekapcsolni a célok eléréséhez. Minden nagyra törőbbek vagyunk a a források kapcsán, illetve a kibocsátások terén, annál nagyobb szükség van bizonyos régiókban, mint például az ibériai félszigeten, ahol az interkonnektivitás egyértelműen hiányos. Máskülönben, ahogyan Claude Turmes is elmondta, exportörökké válunk, nettó exportörökké válunk, de ez nem következik be, hiszen nem növelhetjük a megújuló energiaforrások használatát, mert különben nem tudunk nekik, nem tudunk számukra piacot biztosítani. Tehát a közérdekű projekteket kell szem előtt tartanunk, de ha csak ezt néznénk, akkor ez szűklátókörű látásmód lenne. Éppen ezért nem szabad csak rövid távon szemlélnünk a költséghatékonyságot. Köszönöm szépen! Akkor most visszaadom a szót a főigazgató úrnak. Sok támogatást kapott, sok megjegyzést hallott, és természetesen várjuk a választ a kérdésekre. Köszönöm szépen, köszönöm a megjegyzéseket, és köszönöm általánosságban a támogatást. Az előadónak azt tudom mondani, hogy igen, valóban hidakat építünk a CEF különböző alkotó elemei között az energia, a közlekedés, a digitális világ között. Ez az egész a modernizációs folyamat része, és minden alternatív megoldást alkalmaznunk kell, például Franciaország, Spanyolország és Portugália között a közlekedésben, az autópálya közlekedésben már tesztelünk új lehetőségeket, és az ágazatokon átnyúló szinergiák kihasználása is fontos. Digitalizálni kell határokon átnyúló jelleggel és tagállamokon belül is. Voltak hezitálások a tagállamok részéről, de most már mindenki belátta, hogy rendkívül fontos ez a biztonság, a hatékonyság szempontjából és így a fellépés is gyorsabb lesz. És aztán itt van a kiberbiztonság kérdése is. Mindenki tudja, hogy az energia, illetve a kritikailag fontos energia infrastruktúrák nagyon szoros kapcsolatban állnak a kiberbiztonság témakörével. Tehát az energia, a digitális világ, a strukturális alapok, a közlekedés mind kart-karba öltve kell, hogy előre haladjanak. Nézzük a második kérdést. Igen, az elektromos áram az új CEF egyik prioritása lesz. Márten úr is utalt arra, hogy legalább 85-90 százalékig el kell jutnunk az elektromos áram projektek kapcsán az új cef belül a finanszírozás esetében. Nagyon sok előrelépés történt a gáz esetében, mondjuk ez természetesen elkerülhetetlen volt most már. Mondjuk Sofia vagy Bratislava Pozsony esetében ugyanis ez a két ország száz százalékban függött a gáztól, és a gázválság után az ukrán gázválság és a gázellátás megszakítása tulajdonképpen valódi gazdasági katasztrófával fenyegetett, de nem csak az iparról beszélek, hanem az európai polgárokra is, a kórházak, az iskolák működésére, Ilyen esetben természetesen kötelességünk beavatkozni. A parlament és ön elnök úr rendkívüli módon felgyorsította a tárgyalásokat, amiért köszönetet kell mondanunk. Ezek az elmúlt időszakban felmerült legfontosabb biztonsági kérdések. Természetesen eddig is így történt, és a jövőben is úgy lesz, hogy az új és fontos gáz infrastruktúrákra odafigyelünk, a Norvégia, Dánia, Lengyelország gázvezetékre például. Ez rendkívül fontos a diversifikáció szempontjából. Jól haladnak a dolgok, még azt is mondhatnám, hogy nagyon jól haladnak a dolgok, és úgy gondolom, hogy a diversifikáció, diversifikáció tekintetében ezek mindenképpen jó hírnek számítanak. Az elektromobilitás kapcsán voltak hezitációk több tagállam részéről is, például az újratöltő állomások kialakítása kapcsán, nagyobb bevásárlóközpontokban, a város központokban, illetve lakónegyedekben, és azokon a helyeken, ahol nagyon gyakoriak a közlekedési dugók. Ezeket az új dinamikákat fel kell gyorsítani, és az új európai kapacitás építési terv keretein belül meg kell valósítani. odafigyelünk az interoperabilitás kérdésére is, valamint a hálózatok közötti interakcióra is. Morten, azt tudom válaszolni, hogy valóban növelni kell a CEF hozzájárulását a kibocsátás csökkentés esetében. De hát mindenki tudja, hogy melyek azok az eredmények, amiket már elértünk a CO2 kibocsátás csökkentésének kapcsán. Itt ugye fontosak a tiszta energiák, az energia hatékonyság és az interkonnekciók. Beszéltünk a hosszú távú dekarbonizációról és a kritériumokról. Mindenképpen fontos, hogy biztosítani tudjuk azt, hogy semmiképpen ne menjünk a 85-90 százalék alá az elektromos áram prioritás kapcsán. Úgy gondolom, sőt meg vagyok győződve, hogy el tudjuk ezt érni, hiszen az Európai Unió az egyik legfontosabb politikai és gazdasági egység a világon, és reméljük, hogy Katowicében megszületik majd az új jogi keret, valamint az a kapacitás, hogy tényleg átlépjünk ebbe az irányba, és el tudjuk érni az 50 százalékos megújuló arányt az elkövetkező 10 évben. Blanco López kolléga utalt a megújuló irányelvre. Én úgy gondolom, hogy még az 50% fölé is tudunk menni, hogyha létrehozzuk a megfelelő dinamikákat. A legutóbbi célkitűzés legalább 32% volt, és ez természetesen felülvizsgálható és megváltoztatható. Ugye mindenki emlékszik arra, hogy remek tárgyalásokat folytattunk. Márcelez úrnak azt tudom elmondani, hogy valóban foglalkozni kell a gázzal, és foglalkoztunk is a gázzal, tulajdonképpen azért, mert rá voltunk kényszerítve, mert az Európai Unió egy része rendkívül nehéz helyzetbe került. Az imént beszéltem Szlovákiáról és Bulgáriáról, keleti és déli régiókról. Itt rendkívül nehéz helyzet alakult ki. Reméljük, hogy 2020-ra elérjük azt, hogy egyetlen tagállam sem lesz függőségi helyzetben egyetlen beszállítótól, és maximális prioritásnak kezeljük, és ezt a parlament is kérte, hogy a CEF új ablakot nyisson a megújuló energiaforrások irányá, irányára, irányába az ibériai félszigeten nagyon komoly lehetőségeink vannak, különösen a viszkájai térségben. Három országról van szó, és összefogtuk ezt a három országot, melyeknek a vezetője az interkonnektivitás tekintetében maximálisan elkötelezett. Ugye itt egy igen hosszú tengerparti zónáról volt szó, vagy van szó, az eredeti kezdeményezés a bizottságtól érkezett, és reméljük, hogy ez a köz megértésére és a köz támogatására is számíthat majd. Ugye ez a megújuló energiaforrások kezdeményezése, és reméljük, hogy az összes hálózat üzemeltetőt Európában össze tudjuk fogni, és civil szervezeteket is bevontunk ebbe a munkába, hogy meg tudjuk mutatni az európai polgároknak, hogy milyen sok előnnyel jár ez a megközelítés. Ez biztonságot ad, versenyképességet növel, ez fenntartható, az árak csökkentéséhez vezet, tehát nagyon fontos, hogy üssük a vasat, amíg meleg, és haladjunk tovább ezekben a tárgyalásokban Természetesen újra vizsgáljuk majd a kritériumokat, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogyha ezeket az aspektusokat, az elektromos áramot és a határokon átnyúló projekteket mindannyian prioritásnak kezeljük, és felhasználjuk azt a jó regionális tapasztalatot, amivel már rendelkezünk, akkor óriási lépéseket teszünk előre. Werner asszony. 10 tagállam és fontos tagállamok a 10% alatt. Ez nagyon fontos, és van egy magas szintű csoportunk, amely remekül működik. Ezzel a csoporttal a 15%-os célkitűzést tűztük ki, és reméljük, hogy tényleg versenyképes paraméterekkel tudunk együtt dolgozni minden egyes érintett fél bevonásával a hálózatüzemeltetőkkel, a felügyelő hatóságokkal, és Grosztet asszonynak üzenem, hogy a rentabilitás valóban fontos a projektek kiválasztásánál, tehát ez fontos kritérium. Megvannak a kiválasztási rendszerek, amelyek már zöggenőmentesen működnek a regionális vonalakat figyelembe vesszük, megnézzük azt, hogy hogyan tudjuk a költséghatékonyságot növelni, és a költségek allokációjánál, valamint a a szabályozó testületeknél azt tapasztaltuk, hogy a célkitűzések elérésére mindenképpen van lehetőség. Így nő a versenyképesség, és növekedhet a megújuló energiaforrások aránya, és gondolom, hogy mindenki tudja, hogy néhány évvel ezelőtt ez még nem feltétlenül volt így. Blanco López úr kérdésére azt tudom válaszolni, hogy az a munka, amit elvégeztek a megújuló energiaforrások kapcsán, az rendkívül fontos és figyelemre méltó eredmény a tagállamokkal, az elnökséggel, is együtt kellett működniük, és mindezeket a feleket össze kellett fogniuk. Rengeteg kihívás volt a megújuló energiaforrások területén, amely a jövőben még mindig megmarad, de hát ezek tulajdonképpen pozitív kihívások, ezek lehetőségek. Márten úrnak már elmondtam a regionális kérdésekben a véleményemet, és úgy gondolom, hogy a közös munka az Európai Parlament és a Bizottság, valamint a tanács között mindenképpen lehetővé teszi azt, hogy felkészülten érkezzünk a COP ülésekre. Úgy gondolom, hogy az energia egyre inkább stratégiai kérdésnek számít, és fontos, hogy kihasználjuk a piacban rejlő lehetőségeket. Elég csak arra gondolni, hogy az elektromos áram felhasználásban milyen fontos szerepet játszik a közlekedés, illetve az elektromobilitás. Úgy gondolom, hogy jó úton haladunk. Claude Turmesnek csak azt tudom elmondani, hogy maximálisan egyetértek az elemzésével, ugyanis fontos, hogy minden egyes kormány megfelelően felkészülten érkezzen a tárgyalásokra, és megfelelő érveket tudjon felvonultatni. Mindennyian tudjuk, hogy milyen potenciál rejlik az európai területben, tudjuk, hogy milyen irányba kell haladnunk, beszéltünk itt a balti területekről, és itt nagyon jó eredményeket értünk el. Lengyelország több millió megavattot árverez el, és a nemzeti jogalkotás reformjára most kerül sor, hogy ez még hatékonyabb legyen. Tehát Európának ezen a területein, de természetesen máshol is megvalósulnak már ezek az elemek. Fontos, hogy ezeket, ha fogalmazhatok így, pozitív elemeket hatékonyan fel tudjuk használni. Azzal is egyetértek, amit az ipar kapcsán mondott el de Castillo képviselő, illetve az interkonnektivitás és a közös célok megvalósítása kapcsán. Hogyha az interkonnektivitást és a célkitűzéseket szem előtt tartjuk, akkor igenis el tudjuk érni azt, amit akarunk. Úgy gondolom, hogy nagyon sok jó kártya van a kezünkben, és azzal zárnám a hozzászólásomat, hogy az interkonnektivitás területén azt is látnunk kell, hogy ez közelíti egymáshoz a területeket, az országokat, a piacokat és az embereket, ami szintén nem elhanyagolható fejlemény. Köszönöm. Köszönöm szépen, főigazgató úr. Az ön vezetésével, főigazgató úr, az energiával kapcsolatos együttműködés nagyon jól működik önök és a mi szakbizottságunk között, valamint az Európai Energia Fórum is hatékonyan működik. Arról tudom önt biztosítani, mint ahogy azt elmondta a fő, mint ahogy azt elmondta az előadónk is, hogy mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél gyorsabban haladjunk, hiszen a mi felelősségünk is ennek a szövegnek a gyors elfogadása. Köszönjük, hogy eljött! Thank you. Yeah, thank you very much. Uh, dear friends, uh, let us... Tisztelt barátaim, tisztelt kollégák, térünk át az utolsó napirendi pontra. Tájékoztatása tárgyalásokról. Ez az ebédszünet előtt utolsó pontunk, a 17-es pont, és uh, két nagyon fontos jelentésünk van itt a digitális unióval kapcsolatban. Mi vagyunk felelősek az egész digitális unióért, és két héttel ezelőtt nagy sikerrel lezártunk két nagyon fontos jogalkotási anyagot. Az Európa Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületét illetve az Európai Elektronikus Hírközlési Kódexet, a BEREK anyagát. Szeretném a két előadót megkérni. Pilar del Castillo, az előadó, a kódex, az elektronikus hírközlési kódex átdolgozásával kapcsolatos jelentését, és Evzsen Tosenovskit, aki a berekért felelős. Kedves barátaim! Kérem, tájékoztassanak bennünket általánosságban arról, hogy hol tartanak a tárgyalások, illetve milyen fantasztikus eredményeket értünk el. Köszönöm szépen, elnök úr! Az anyanyelvemre térnék át, mert az úgy gyorsabb. Sok mindent szeretnék elmondani, de csak annyit hangsúlyoznék, ami a parlamentet illeti, hogy nagy sikernek tekinthetjük azt a megállapodást, amelyet két hete elértünk. Politikai megállapodás volt ez a tanácssal. A célja ennek a szabályozási keretnek az átdolgozása, ugye a hírközlés szempontjából. Az volt a cél, hogy egy olyan szabályozás jöjjön létre, amely nagyobb kiszámíthatóságot biztosít, kompenzálja a kockázatot és elősegíti a hosszú távú beruházásokat a nagyon nagy kapacitású hálózatokba, ugyanis egy olyan szintű konnektivitásra van szükségünk, amely még, amelytől még nagyon messze állunk, és a bizottság előre jelzései 500 és 600 millió milliónyi beruházásról tanúskodnak. A konnektivitás volt ennek az új szabályozásnak a magja, amellett, ami már eddig is megvolt, ugye a fogyasztók védelme, a fogyasztók jogai, valamint az egységes piac. De a konnektivitás most egy upgrade, és ez áll most a szabályozás középpontjában. A két példát is megemlíthetnénk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztak e tekintetben, ami például a rádió spektrum kérdését illeti, ez nyilván a tagállamok kezében van, de ami az irányítást, ami az ezzel való gazdálkodást illeti, a minimális szintű harmonizációs hiányzott, most azonban születtek bizonyos döntések, amelyek az engedélyeket 20 évre biztosítják az Európai Unióban, és garanciát vállalnak azzal kapcsolatban is, hogy átlátható kell, hogy legyen a folyamat, és biztosítani kell a kompenzáció jogát, az engedélyekkel való kereskedelmet elismerjük, a szerződések módosítása a költségek változtatásához nem vezethet, és az összes tagállam lehetővé kell tegye a az 5G-vel kapcsolatos sávok használatát 2020-ig, aminek köszönhetően Európa olyan helyzetbe jön, hogy kereskedelmi szempontból az 5G technológiát jól ki tudja fejleszteni, és versenyképesebb lesz. Másodszorban pedig, ami a kockázat kompenzációt illeti, az a modell, amelyet bevezetünk, ez a társ beruházás, ami lehetővé teszi ezeknél a hálózatoknál, az újonnan létrehozott hálózatoknál, hogy teljesíteni kell bizonyos feltételeket a hozzáférés érdekében, ez szintén kompenzálja a kockázatot abban az értelemben, hogy a beruházások számára biztonságosabb környezetet teremt. Végezetül pedig a döntés azt is tartalmazza, hogy a nemzetközi hívásokat is lefedi, és ennek köszönhetően lesz egy plafon, 19 cent per hívás perc, Figyelembe kell vennünk, hogy az európai átlag jelenleg most 45 cent percenként, ezen túl pedig 19 cent lesz, és vannak országok, amelyeknél 65 a plafon. A nagykereskedelmi piac 3,5 cent, 3,5 centet szabott meg percenként, ugye jelenleg az átlag 45 cent, egyes országokban akár 65 cent is. Végre átvettük azt a javaslatot, amelyet az Európai Bizottság fogalmazott meg, amikor az egységes hírközlési piac megvitatásáról volt szó. Annak idején nem vettük figyelembe, mert az, a roamingra, illetve az adatokra helyeztük a hangsúlyt, akkor az volt a fontos, most azonban bevezettük ebbe a rendeletbe ezt a, kitétel is, ezt a kitételt is. Ennyi lett volna. Szeretnék köszönetet mondani még egyszer, és ö, ö, szeretnék mindenkinek, az árnyékentéstevőknek is köszönetet mondani, valamint rendkívüli volt az együttműködés a titkársággal is, nagyon nagy segítséget nyújtottak ehhez a dossziéhoz. Köszönöm. Um, well. Köszönöm szépen. Párhuzamosan a berekkel is folyik a tárgyalás. Tozsanoszki kolléga következik. Děkuji, pane předsedo. Já bych v prvé řadě chtěl poděkovat skutečně kolegyni Pilar, protože v kodexu eh, odvedla vynikající práci a podařilo se. Köszönöm szépen, de Castillo asszonynak szeretnék köszönetet mondani. Az elektronikus hírközlési kódexen végzett munkája nagyon jó volt, és mindent elért, amit célul tűztünk ki. Mindenek előtt a két jelentés közötti koordinációt illetően, különben nagyon nagy problémák léphettek volna fel. A koordináció ahhoz vezetett, hogy a trialógusokat ugyanazon a napon lehetett lezárni, sőt, ugyanazon az estén, tehát még egyszer nagyon köszönöm ezt. Nagyon nehéz volt kompromisszumokat találni. Mm, úgy vélem, hogy nem mindenki teljes mértékben elégedett, de hát általában ez a helyzet az ilyen összetett jelentések esetében. A parlament megosztott volt kezdetektől fogva, már ami az ünnökség létrehozását illeti, és a berek, valamint a berek hivatal összeolvasztását végezetül itt van egy kötelező döntés, a duális struktúra megőrződött, ez természetesen lehetséges megoldást jelent. Úgy vélem, hogy idővel a hírközlési piacon nagyon sok változás következik majd be, és ez új kihívásokat jelent majd a berek számára. Ezért továbbra is nyitottak és rugalmasak kell, hogy maradjunk ezen változtatásokkal szemben. Egy idő elteltével majd felülvizsgáljuk a modellt, nyitottan közelítjük az esetleges változásokat. Szeretnék köszönetet mondani az elnyék jelentéstevőknek, a kollégáknak, a titkárság munkatársainak. Nagyon sokat segítettek. Ezen nehéz eljárás alatt, ezen nehéz ügy kapcsán, és megpróbáltunk tényleg együtt működni, együtt dolgozni. Köszönöm a bizottság támogatását is, szakértelmének köszönhetően tovább tudtunk lépni, és a három oldalú megbeszéléseket sikeresen le tudtuk zárni. Megoldottuk a problémákat, például a szavazati joggal kapcsolatosan. Ezt különösen a tanácsban vetették fel. Nagyon örülök tehát annak, hogy le tudtuk zárni a három oldalú megbeszéléseket méghozzá józan módon, és ezt a fontos dossziét ezzel befejeztük. Köszönöm szépen, mindkét esetben párhuzamosan folytak a tárgyalások mindkét témáról, Nibler asszony, Sankeli. Még valaki szeretne hozzászólni? Nibler asszony következik, majd Sankeli. Vielen Köszönöm. Elnök úr, szeretném megragadni az alkalmat, hogy először köszönetet mondjak például de Castillo jelentéstevőnek és azon kollégáknak, akik a parlament csapatában képviseltek minket a tárgyalások során. Nagyon köszönöm. Valóban hatalmas eredmény született, és Tosanowski kolléga imént bemutatta, hogy nehéz volt itt a parlamenten belül is egy közös irányvonalban megállapodni, és aztán azt valahogy keresztül vinni a tagállamokkal szemben. Két dolog fontos számomra. Egyrésztről a jelentéstevő rámutatott, hogy biztosítani kell, hogy az európai szabályozási terveink az ITKT területekre a beruházásokat ösztönözzék. Itt több milliárdos beruházások állnak előttünk, és hogyha nem teremtünk olyan keretet, amely ösztönzést nyújt az európai piacon az infrastruktúrákba való beruházásra, akkor rossz munkát végeztünk. Azt hiszem, hogy itt a kompromisszum eredményével egy sikeres egyensúlyt értünk el, és más is, másrésztről gondoskodni kell arról, hogy a már működő szolgáltatók érdekeit biztosítsuk, ugyanakkor az új piacra belépőknek is kell, hogy legyen esélyük, és társ beruházásokat tudjanak végrehajtani. A polgárunk számára nagyon fontos, hogy egy nagyon nagy előrelépést tettünk a roaming területén is, tehát hogyha én a mobilommal más európai országból hazatelefonálok, és még mindig olyan szörnyű díjakat kell fizetnem, hát most nagy sikert értünk el, ez eredetileg nem volt benne a csomagban, ez a parlamenttől jött, ez a mi kezdeményezésünk volt, és hogyha ma erről beszámolunk, akkor ezt ö, mindenféleképpen ki kell domborítani. Még egyszer köszönöm, aki segített az ellen remek eredmény elérésében. Köszönöm, Sean Kelly, mondja az elnök. Köszönöm szépen röviden, és különösen Pilárnak szeretnék köszönetet mondani, illetve az előadóknak is, ugyanis összességében véve ez egy nagyon jó eredmény, amivel lehet, hogy nem mindenki elégedett, de a legtöbbünknek elégedettnek kell lennünk hiszen a szolgáltatók ennek köszönhetően továbbra is a piacon maradnak, és ami még fontosabb, az az, hogy Európa szerte odafigyelünk a fogyasztókra. Ez a fő üzenet. Ez a plafon, amelyet bevezetünk, ez méltányos és szükséges is, hiszen megakadályozza azt, hogy a szolgáltatók a nagyobb nyereség reményében Európa szerte emeljék az árakat, és ez az, amit el akartunk érni, amikor a baragolási díjakat eltöröltük Európa szerte, tehát ez egy nagyon jó eredmény, amelyre büszkék lehetünk. Ebből megint csak látszik, hogy a parlament, a parlamenti képviselők elérhetnek eredményeket az állampolgárok számára, és ha ezt nem teszik meg, akkor az állampolgárok ezzel nem lesznek elégedettek. Tehát nagyon jó az a munka, és nagyon sok energiát, erőfeszítést fektettek bele a kollégák. Elnök, köszönöm szépen. Én is ugyanezt mondhatom, amit önök. Az eredmény kitűnő. Gratulálok, és nagyon köszönjük ezt a remek munkát, hiszen nem volt könnyű elérni ezt az eredményt. és azt hiszem, hogy az itrének mindig előre kell mennie, és ilyen javaslatokat kell tennie, ahogyan ezt ebben az esetben is megtettük. Így érhetünk el ilyen eredményt. Nyitottak vagyunk, és különböző nézeteket is meg tudunk vitatni. Köszönöm szépen tehát mindenkinek a türelmét is. És amíg erősek vagyunk, kitarthatunk akár éjszaka, az éjszaka kellős közepén is, mindegy, hogy mikor, de képesek vagyunk arra, hogy lezárjuk a dossziékat, és eredményeket mutassunk fel az állampolgárok, illetve az ágazat számára, ami nagyon fontos. Köszönöm még egyszer, és gratulálok az előadóknak és az árnyék előadóknak is, hiszen nélkülük, az együttműködésük nélkül nem lehetett volna ilyen eredményt elérni. Köszönöm, fantasztikus, digitális unió amelyért felelősek vagyunk. Az egész Energia Unió is vár még ránk, úgyhogy nem végeztük még el a munkát, meg aztán ott van a költségvetés is, de még egyszer köszönöm. To the, uh, to the Energy Union. Most pedig áttérjünk az Energia Unióra. Miroslav Poche mindent elmondott már, ami az energiahatékonyság szempontjából fontos volt, most pedig eh, a megújuló energiaforrásokból előállított energiahasználatának támogatása. José Blanco, parancsoljon. Köszönöm szépen. Én is szeretném megragadni ezt a lehetőséget, és gratulálni Pilárnak, aki óriási munkát végzett rövid idő alatt. Nagyon nehéz volt ez a munka, és szeretném bejelenteni, hogy 13-án, június 13-án szintén hajnalban képesek voltunk megállapodásra jutni egy olyan irányelv témájában, amely nagyon fontos, a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos irányelv a 2020 és 30 közti időszakra nézve. Szeretném megköszönni az árnyékjelentéstevők munkáját. Közülük van, aki itt van ma, Olga Kelly, Turmes kolléga. Nekik köszönhetően értük el ezt az eredményt, és ezt a sikert. Egy kötelező érvényű európai célt tűztünk ki, 32%-ot 2030-ra, és a tanács, illetve a bizottság eredeti javaslatából indultunk ki, amely 27%-ban szabta meg a határt. 2023-ban felülvizsgálhatóak ezek az értékek, de csak felfelé növelhetők, hiszen tudjuk, hogyha folytatódik az elmúlt időkben a költségek alakulásának tendenciája, akkor még messzebbre is mehetünk, és nagyra törőbbek lehetünk. Ugyanígy vannak nagyon energiaintenzív ágazatok, ezekben például a hűtés vagy a fűtés terén a a energiaforrások aránya nő, és a közlekedésben 14%-ot szabtunk meg, ami 2023-ban szintén felülvizsgálható. Ami pedig a közlekedési előrejelzéseket illeti, az első generációs üzemanyagok aránya 2020-ban eh, befagyasztásra kerül, összhangban véve, összhangban azzal, amit a parlament elfogadott. És eh, semmilyen esetben nem érhető el, eh, nem haladhatjuk meg a 7%-ot. A önkéntes alapú a szerepvállalása területen a tagállamok részéről, ami pedig a haladó üzemanyagokat illeti, 2030-ig 3,5% az arány, tehát egyértelmű a bioüzemanyagok melletti elkötelezettségünk, ami pedig a nagyon vitás kérdést illeti itt a parlamentben, a pálma olaj kérdését. Úgy gondolom, hogy nagyon pozitív eredményt értünk el. Ugyanis fokozatosan a bioüzemanyagok, biofolyadékok és a biomasszából előállított üzemanyagok használatát megszüntetjük abban az esetben, hogyha nagy szén tartalékkal rendelkező területeken kerül sor ezeknek az előállítására. 2019 után, 2023 után ezek részaránya csökkenni fog annak érdekében, hogy 2030-ra a 0%-os szintet érje el. Delegált jogi aktus által az Európai Bizottság meghatározza az alacsony kockázatú bioüzemanyagok tanúsításának a folyamatát, a lehető legjobb rendelkezésre álló adatokat használ majd fel, és delegált jogi aktus által a bizottság meg kell, hogy határozza azt, hogy a fokozatos csökkentés ezen bioüzemanyagoknál hogyan történjen az a saját fogyasztás tekintetében egy adott időponttal kapcsolatban volt egy félreértés, de tudjátok, hogy számomra ez egy nagyon fontos kérdés volt, és ezen a területen a saját fogyasztáshoz való jogot megerősítjük, az előállításhoz, illetve a tároláshoz és a többlet értékesítéséhez való jogot, és ezért a többletért, amelyet a hálózatba vezet be, egy előállító piaci áron kap javadalmazást. Bevezetünk persze bizonyos esetekben kivételeket. Összességében véve, tisztelt kollégák, nagyon fontos volt és kemény a munka az elmúlt másfél év során. Véleményem szerint ma örvendhetünk egy olyan megállapodásnak, amely lehetővé vált, azért, mert a tanács jó szándékot tanúsított, és azért, mert a bizottság mindig együttműködött, és azért, mert komoly erőfeszítést tettek a kollégák, és a parlament mindig az összes frakció részéről a tárgyalások során támogatást nyújtott, ami a mi álláspontunkat erősítette. Köszönöm szépen, Angelika Nibler következik. Oh, well, sorry, uh, shadow reporter. Okay, of, of... Az árnyék jelentéstevők következnek először. Sean Kelly. Látom, hogy az órára tekint, úgyhogy sietnünk kell. Nagy örömömre szolgált, hogy részt vehettem ebben a munkában. Bonyolult volt, nagyon nehéz volt, és a bioüzemanyagokkal kapcsolatban nagyon nehéz volt a munka, de örülök annak az eredménynek, amelyet elértünk. Blanco Lópeznek, az előadónak gratulálok. Nagyon megértő volt. és mindig arra törekedett, hogy biztosítsa, hogy a saját fogyasztás prioritást élvezzen. És Buzek úr volt, ő elnök, Buzek úr elnökölte a legutóbbi trialógust, amely 10 óráig tartott, hajnali órákban ért véget, ennek köszönhetően értük el ezt a jó megállapodást a fogyasztók számára. 32% a 27 helyett nagyon jó, és ezt csak felfelé lehet módosítani, tehát a jelzés nagyon egyértelmű, több a forrás az Európai Parlament támogatásával. Köszönöm szépen, Sean, és most Turmes kolléga következik. So this was European Parliament at its best great leader, and then a shadow team which together. It was one team. Ez volt az Európai Parlament, amely megmutatta a legjobb oldalát. A csapat elérte azt, hogy a célt felfelé módosítsuk 27%-ról 32%-ra úgy, hogy számos kormány ellenállt. Hát ezt meg kellett valósítanunk, ez a mi érdemünk. És a felülvizsgálati záradék, ez a gyönyörű felülvizsgálati záradék, már csak azért is jó, mert kifejezetten felfelé módosítja az értékeket. Az eredeti bizottsági javaslatban 45 százalék volt a megújuló energiából előállított áram 2030-ban, most 60 százalék pluszra megyünk. Szélenergia, napenergia, vízenergia, biomassa, biogáz, elektromos áram, ami azt is jelenti, hogy sokkal kevesebb hely marad a nukleáris energiának, illetve a szénnek 2030-ban. Tehát ez egy földcsúszamlásszerű győzelem, és Pep emlékez arra, amikor néhány hónapja Madridban jártunk, és azt mondtam az ülés végén, hogy győzni fogunk, és látod, ez meg is történt. Köszönöm. Köszönöm, Nibler asszony. Köszönöm, elnök úr, én is Köszönetet mondok a jó munkáért, az elkötelezettségért a parlament álláspontja érdekében, és köszönetet mondok elnökünkért, elnökünknek is, aki ezt az ülés maratont levezette. Egy dolog, amit szerettem volna megemlíteni, Blanco López említette a saját fogyasztás, megújulók kapcsán. Még nem ismerem a kompromisszum végső változatát, igen, a saját fogyasztókat mentesíteni kell az adók alól, ugyanakkor kevés, kevesebb kivételes tényállás lesz. Itt országomra utalok, ahol nagyon korán ösztönöztük ezt, fontos, hogy a kisebb létesítmények ne jussanak túl súlyba. Itt egy kis rugalmasság mindenképpen már elő van irányozva a tagállamok szemmel a kompromisszumban. Ugye az, hogy minden egyes fogyasztó nak bele kell fizetnie ilyen saját létesítmények esetében, hát azt hiszem, hogy itt egy észszerű megoldást sikerült találni a tagállamokkal. And, dear friends, Köszönöm, Angelika. Gratulálunk, gratulálunk az eredményhez, a munkához, ahogyan az elhangzott, és ahogy ezt az árnyékeladók is elmondták. Fantasztikus volt ez az eredmény. A tárgyalások egyáltalán nem voltak egyszerűek. Természetesen a tanács mindig némileg más álláspontot képvisel, de hát ilyen az Európai Unió, és tudjuk, hogy Végül megoldást szoktunk találni, együttműködve másokkal, a másik féllel. Köszönöm szépen az árnyékjelentéstevőnek is, az előadónak is. És most jön az utolsó témánk. Hát nem pontosan az utolsó, de úgy látom, tisztelt barátaim, hogy még mindig van pontosan 6 percünk. Az Energia Unió irányítása és van itt egy tájékoztatás is a Szilícium völgybe tett ITRE bizottsági látogatásról. Az Energia Unió irányítása, mindkét előadó itt van, Michel Rivazi és Claude Turmes, parancsoljanak. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az összes árnyékjelentéstevőnek, mert ha jó eredményekhez jutunk, hát ez a csapatnak is köszönhető, az elnökségnek szintén, hogy ezt az egészet menedzselni tudta. Előre léptünk elég jelentősen a harmadik informális háromoldalú megbeszélés óta megállapodás született a 37-es cikket, illetve a bolgár elnökséggel két bizottság van, az egyik a klímaváltozással kapcsolatosan, a másik az energiaunióval kapcsolatosan, itt világos hatáskörök léteznek mindkét bizottság esetében, és az Energia Unió horizontális kérdésekkel foglalkozik, nagyon sok irányában foglalkozik az energia hatékonysággal, megújuló energiával, de kell egyfajta fedő szervezet az összes cél végrehajtása céljából. Aztán van egy elvén megállapodás. Az energiabiztonság dimenzióját, illetően a belső energiapiac és az energiaszegénység kapcsán, és itt van még a leletes diversifikációjának célja, az importfüggőség és a kereskedelmi kapacitás növelése az a létező interkonnexió kapcsán. Erről beszéltünk az imént. Három nyitott kérdés van technikai véglegesítés szempontjából. Itt kompromisszum van a fix, fixárakat illetően a kapacitási mechanizmus és az ajánlati zónák, illetve vonatkozásában van egy külön bekezdés, a 14A, ezen jogalkotás szempontjából. A bolgár elnökség elfogadta ezt a javaslatot egy stratégiai fémtervel a parlament rugalmassága ellenében, már ami a klímaváltozási program finanszírozását illeti. Itt szeretném kiemelni, hogy a parlament teljes mértékben támogatja az Európai Bizottságot ezen pontot, illetően arra van szükség, hogy a tagállamok átláthatóak legyenek, amikor finanszírozzák a klímaváltozási programokat a felüldő országokban. Ez sokat segít ezen országoknak, hogy jobban tervezenek előre. Végezetül előre léptünk, egy elvű megállapodást találtunk a regionális együttműködés tekintetében és a makroregionális együttműködés tekintetében, és létrejött a végleges szöveg technikai szinten. És itt van egy negyedik, utolsó trialógus, ma este remélem, hogy utolsó lesz. A meg nem adott kérdéseket megoldjuk, mint a megújuló energiaforrások, az energiahatékonyság, a gaffiller, az NCPS, a ne, tehát a nemzeti tervek, és a ö, projekttervekbe nyújtása, valamint az Európai Bizottság vonatkozó ütemterve. Nagyon sok pont szerepel, tehát az utolsó trialógus napirendjén ma este megpróbálunk tömbben tárgyalni, hogy mindent le tudjunk zárni még ma este éjszaka. Számítok tehát kollégáimra, hogy az utolsó, remélem az utolsó három oldalon megbeszélés során nem, ne végezzünk túlságosan későn. Michel, it means a... Uh, Köszönöm szépen. Ez azt jelenti, hogy pontosan be kell fejeznünk az ülést, és hát nem tudom megosztani magam, nem tudok ketté osztódni, hogy minden ülésen ott legyek a CCC-ben, meg itt is 7 órakor, pontosan amikor hetet üt az óra, de majd meglátom, hogy mit tudok tenni. Szeretnél ehhez hozzátenni valamit? Igen, igen. Remek csapatunk van a többi politikai frakcióból is, úgyhogy reméljük, hogy sikeres lesz ez a mai esti program. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen mind a kettő előadónak, illetve az árnyék előadóknak is a fontos munkát az Energia Unió kapcsán, hiszen ezek a mi szempontunkból rendkívül fontos témák. Még egyszer köszönöm. Jaj, bocsánat, valakit kifelejtettem? Jerzsi, köszönöm szépen. Szeretném én is elmondani, hogy Claude Michel és a többi politikai frakció képviselője remek munkát végzett. Természetesen 8 órakor már elkezdjük a munkát, és utána következik az energia hatékonysági téma, utána az átállás, az energiaszegénység, szegénység, és a helyi szinten történő érdekelt felek bevonása, mint ahogy Jezsi is elmondta, arról van szó, hogy tiszta energiát kapjon minden egyes európai polgár, tulajdonképpen ez is a polgárokról szól. A megújuló energiák is rendkívül fontosak, mint ahogy azt Sean elmondta, köszönöm mindenkinek a munkát. Köszönöm szépen, kedves barátaim, kedves kollégák! Még van egy utolsó napirendi pontunk, ez az ITRE bizottság látogatása a Szilícium völgybe, itt a delegáció vezetőkről van szó. Hogyha jól látom, akkor egy perc múlva lejár a tolmácsok munkaideje, úgyhogy Niká kollégát arra kérném, hogy angolul tartsa meg ezt a bemutatót.